sok ö, rendelkezésre állnak-e például látogatói csoportok kapcsán? Igen, jó a kérdés és fontos. Tájékoztatásukra közlöm, hogy ö, ez a kérdés még függőben van, de hamarosan minden képviselő és minden dolgozó kap egy e-mailt tőlem személyesen, amelyben részletesen benne lesz, hogy csütörtökön lesz-e ülés, és ha igen, milyen ülés. 11 órára ezt véglegesítjük. Minden ilyen jellegű kérdésre azokat a válaszokat, amelyeket meg tudjuk adni, megadunk. Csütörtökön alap helyzetben a bizottsági üléseket megtartjuk, de ezeken sem lesz szavazás. Tehát és egyéb informális üléseket lehet tartani, a tolmácsok rendelkezésre állnak, a szolgálatok itt lesznek, csak plenáris ülés nem lesz. Minden, ami nem plenáris ülés, megtartható, és a tervezettek szerint meg is tartjuk őket, ezeket az üléseket, és látogatói csoportokat is lehet fogadni csütörtökön, ha ezt korábban már betervezték. Az épület nyitva lesz, a szolgálatok rendelkezésre állnak. Be lehet jönni a plenáris terembe is, csak éppen nem lesz itt ülés. Tehát az egyetlen különbség a korábbi napirendhez képest, hogy plenáris ülés nem lesz. Bizottsági ülések, ha megkívánják őket tartani, lesznek. De semmilyen szavazás nem lesz a bizottságokban sem. Megismétlem tehát csütörtökön, sőt pénteken is még itt lehet lenni, és a jelenléti éveket is kitesszük csütörtökön és pénteken is. Minden további részletkérdésre pedig, ahogy elmondtam, 11 órakor kiadandó e-mailemben fogok válaszolni, amit mindenki személyes e-mail címére megkap. Legkésőbb délig, mondjuk így. Ha ebben akkor egyetértünk, már pedig tegnap az elnökök értekezlete ezt a döntést hozta. Ö, tehát ezen ülés alapján ez a jelenlegi helyzet, és létrehoztunk egy válságkezelő munkacsoportot, úgymond, amely a helyzet kezelésére hivatott, és engem közvetlenül tájékoztat, illetve a politikai frakciók vezetőit is. Minden utazásokkal kapcsolatos, minden ülés, törléssel kapcsolatos ügyben. Ez a jövő héten is működik majd még, sőt tovább is. Jövő héten alaphelyzetben minden bizottsági ülést megkívánunk tartani, de nyilvánvalóan a közlekedési gondok miatt különböző logisztikai akadályokat át kell hidalni. a következő napok során újabb elnökségi ülés fog dönteni a következő hetek lefolyásáról a légiközlekedés helyzete, helyzetétől függően. Tehát hamarosan erre vonatkozóan, a jövő időszakra vonatkozóan is kapnak tájékoztatást. A következő napi rendi pont az Európai Bizottság és Tanács nyilatkozata a légi közlekedéssel kapcsolatos fennakadásokkal kapcsolatban Európában. Engedjék meg, hogy pár szóval kezdjem én ezt a témát. Ahogy bizonyára tudják, az elkövetkezendő néhány napra vonatkozó döntéseket az európai intézmények végrehajtó ága kell, hogy meghozza. Tehát ez a feladat a bizottságra és a tanácsra vár. A bizottság és a tanács is már elkezdték a munkát elmúlt vasárnap. Mi azonban, mint európai parlamenti képviselők szintén bizonyos felelősséggel viseltetünk. Hosszú távú reakciót és hosszú távú válaszokat kell adnunk egy ilyen hasonló válságra. Parlamenti képviselőként el kell gondolkoznunk arról, hogy hogyan tudunk egy ilyen helyzetre reagálni majd a brüsszeli mini plenárison is. Lehet, hogy egy állásfoglalást kellene elfogadnunk ezzel kapcsolatban. Arra kérném tehát önöket, hölgyeim és uraim, hogy a felszólalásaikban arra is utaljanak, hogy mit gondolnak a parlament, hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a jelenlegi problémákat megoldjuk. Ezek a problémák vonatkoznak az összes európai állampolgárra. Nekünk is problémát okozott, hogy eljussunk Strasbourgba vagy Brüsszelbe, de hát ezek a mi problémáink. Nem ezt kell hangoztatnunk a külvilág felé. A külvilág felé azt kell kommunikálnunk, hogy hogyan kívánjuk megoldani azt a helyzetet, amikor megbénul a légi közlekedés. Mit tehetünk mi, mint európai parlamenti képviselők, hogy javítsuk a helyzetet az elkövetkezendő hetekben? A kezdeti órákban és napokban a felelősség nagy része természetesen a végrehajtó hatóságokra, azaz a bizottságra és a tanácsra hárul. Meg is köszönöm a jelenlétüket, és ezennel megnyitom a vitát. A tanács részéről López Garrigo Diego meg tudná -e nyitni a vitát? Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy bizonyára mindenki tudja, a légi közlekedés stratégiai fontosságú. Az állampolgárok mindennapi életét, az ő szabad mozgásukat, ami alapvető jog érinti, de emellett nagyon határozott befolyással van a gazdasági tevékenységre is. Amikor a légi közlekedés, légi szállítás területén problémák merülnek fel, amikor fennakadások történnek a légi közlekedésben, és ez több országot is érint, még jobban megnyilvánul a légi közlekedés stratégiai fontossága, hiszen látjuk, hogy milyen károkat okoznak a fennakadások. A legtöbb Európai Uniós tagállamot érintette ez a probléma, és rendkívül súlyossá vált, ez egy váratlan katasztrófa helyzet, vagy váratlan válsághelyzet, de ettől függetlenül megfelelően kell kezelnünk. Hozzájön ehhez az a paradoxon, hogy az Európai Unió jellegéből adódóan nem rendelkezik túl sok hatáskörrel ezen a területen. Mindazonáltal valamilyen lépéseket tennünk kell. A légi közlekedés válságával való szembenézés nagyon fontos kérdés, nagyon súlyos volt ez a válság, de ugyanakkor Azt is el kell mondanom, hogy az Európai Unió jogi kapacitása, hogy bármilyen lépést tegyen ez ügyben, nagyon alacsony. Nagyon kevés lehetőség van a kezünkben. Tehát olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol az Európai Uniónak nincs könnyű megoldása kezében, de mégis valamilyen lehetőséget, valamilyen megoldást kell találnunk. A következő pont, amire felhívnám a figyelmüket, a légi közlekedési hatóságok, a reptéri hatóságok és a tagállamok a meglévő protokollokat alkalmazták a jelenlegi helyzetre. Az a térkép, amit a londoni bizottság készített el a vulkanikus hamu terjedéséről a légtérben, ez volt az, amire alapozták a hatóságok a döntéseiket. Amikor a légi járatokat korlátozták, ez automatikusan következett be a szokásos protokoll alapján. A szokásos óvintézkedéseket hozták meg a hatóságok. Az Eurocontrol, illetve a Londoni Tudományos Bizottság adatai alapján tették ezt meg. Ez a Londoni Bizottság a Vulkáni Hamu Bizottság nevet viseli, néhány éve létezik. De persze ez a jelenlegi helyzet túlmutat egyes tagállamok hatáskörén. Az egész Európai Unióban számos kisebb hatóságok közötti döntés született, amelynek alapján a közlekedési miniszterek végül összeültek. A spanyol elnökség, a tanács és a bizottság, különösen Kallas biztos úrral megpróbálta lehető legtöbbet megtenni ebben a helyzetben. Kallas biztos úr rendelkezésünkre állt, illetve mindenkinek a rendelkezésére állt, aki kereste. És megpróbálunk egy helyesebb és árnyaltabb megoldást találni erre a helyzetre, ami, hogy elkerüljük azt, hogy egy nagyon tartós válságba süllyedjünk. A munkánk eredményeként az Eurocontrol egyhangú állásfoglalásra jutott a tegnapi brüsszeli ülése során. Tehát az Eurocontrol, a bizottság, a tanács tegnap Brüsszelben a légi közlekedési hatóságokkal együtt döntésre jutott. Tehát minden szektort, minden ágazatot bevontunk a vitába. Egy közleményt adtunk ki, amelyben meghatároztuk, hogy mától az Eurocontrol három zónát hozzon létre. Az első terület az első zóna, amelyet közvetlenül érint a vulkáni tevékenység. Itt van a legmagasabb koncentrációja a pornak a levegőben. Itt tökéletesen meg fog szűnni a légi közlekedés, tehát itt teljesen betiltjuk a közlekedést. Aztán van egy második zóna, ahol nincs konkrétan öm, vulkáni hamu, ezeket a területeket megnyitjuk a repülés számára. És van a kettő közötti átmeneti zóna, ahol alacsony a vulkáni hamu koncentrációja, ahol lehetséges biztonságosan repülni, és ezt 6 óránként minden nap, mától kezdve folyamatosan monitorozni fogja az Eurocontrol, és folyamatosan új információt ad ki a nemzeti hatóságoknak. Koordinálják a nemzeti hatóságok munkáját, és megpróbálunk létrehozni olyan folyosókat, ahol lehetséges a repülés, esetleg bizonyos mennyiségű vulkáni hamu jelenléte ellenére is. Ez tehát egy technikai javaslat, amelyet egyhangulag támogatott az összes 27 tagállam képviseletében mindenki. Így európai megközelítést tudtunk elérni, erre van szükségünk. Az Európai Unió döntést hozott, és ezért azt javasoljuk az, a tagállamoknak, hogy ennek a döntésnek az értelmében járjanak el. Az Európai Unió tagállamainak kormányai, illetve a bizottság egyhangulag ha támogatták ezt az Eurokontroll által megfogalmazott javaslatot, úgyhogy természetesen továbbra is a biztonság a legfontosabb, ezen a területen nem kötünk kompromisszumot, Carlos biztos úr is rámutatott erre. Ugyanakkor, tehát ennek értelmében minden repülési tevékenységet megtiltunk ott, ahol bizonyos kockázat fölött van a veszély. A londoni bizottság mellett a tesztrepülésekre is hagyatkozunk azonban akkor, amikor úgy döntünk, hogy bizonyos területeken esetleg mégis engedélyezzük a repülést. Um, információt gyűjtünk a repülőgépek motorjának összetevői gyártó cégektől is, hiszen ők azok, akik legtöbbet tudnak arról, hogy milyen hatások érhetik, milyen hatásokat bírnak ki a a gépek. A miniszterek tanácsa egy dinamikus megközelítést szeretett volna előirányozni. Tehát a te, az Eurocontrol technikai adatai, illetve a tudományos adatok mindig folyamatosan nyomon lesznek követve az átmeneti zónára vonatkozólag, és ezért folyamatosan rugalmasan új és új döntéseket tudunk hozni arra vonatkozólag, hogy hol lehet repülni, mikor és hol nem. A lehető legnagyobb erőfeszítéseket meg kell tennünk annak érdekében, hogy meggyőzzük a tagállamok állampolgárait, hogy minden lehetséges közlekedési eszközt vegyenek igénybe, ne várjanak a repülőgépekre. Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen borzasztóan súlyos gazdasági következménye vannak ennek a helyzetnek. A Kallas biztos úr is el fogja majd mondani, hogy egy munkacsoportot hoztunk létre, amelynek ő a vezetője. Almúnia és Rén biztos urak is részt vesznek ebben a munkában. Ez a munkacsoport jövő héten egy jelentést fog benyújtani, amiben megvizsgálják a helyzet gazdasági következményeit. A közlekedési minisztereknek lesz egy újabb ülés ezután, hogy az, ezeket a problémákat megvizsgálják. Tehát összefoglalóan döntések születtek arra vonatkozva, hogy hogyan lehet Európában koordináltan megközelíteni ezt a kérdést, úgyhogy biztonságban vagyunk, biztonságot tartjuk szem előtt, de ugyanakkor az állampolgárok jogait is, és nagyon örülök Buzek úr annak, hogy itt a parlament úgy döntött, hogy részletes vitát tart erről a kérdésről. Ennek a vitának a megszervezése bizonyítja azt, hogy a ház, ez a ház az Európai Unió tagállamainak embereit, állampolgárait képviseli, hajlandó és képes gyorsan reagálni egy ilyen válsághelyzetben, amely nagyon súlyos következményekkel járhat az állampolgárra nézve. Köszönöm szépen hogy tisztázta a helyzetet. Én is szeretném garantálni, hogy mindent megteszünk, ami lehetséges, és kérem, közvetítse a spanyol elnökségnek és a spanyol kormányzatnak, hogy az Európai Unió kész az együttműködésre. Természetesen készek vagyunk lefolytatni a bizottsággal, a szakbizottságokkal a szükséges eszmecserét hiszen eljönnek ide a bizottság képviselői, és velük is szeretnénk megtárgyalni a helyzetet. Minket közvetlenül választottak meg az európai választó polgárok, és pedig egész Európából. Éppen ezért szükséges az, hogy minket is bevonjanak az együttműködésbe. Természetesen mi csak annyit tehetünk, amennyi lehetséges számunkra a mandátumunk alapján, de amennyire ez lehetséges, szeretnék segíteni az elnökségnek, tehát a tanácsnak és a bizottságnak. Az eh, Európai Bizottság nevében most uh, eh, Szím Kallas biztos kap szó. Öni a szó. Elnök úr, igen tisztelt eh, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök előtt, és elmondhatom, hogy az Európai Bizottság milyen intézkedéseket tervez az Európai Unió területén. Tudjuk, hogy Izlandon kitört az Eyjafjallajökull vulkán, és több százezer utas maradt a repülőtereken, hiszen a repülők nem tudtak megindulni, és nem tudtak leszállni. Már hétfőn, illetve már mai reggel is folytattuk a munkát. Az összes közlekedési miniszter szorgalmazza, hogy európai megoldást találjunk. Ebben a helyzetben a nemzeti megközelítések nem lehetnek hatékonyak, hiszen a válság globális jellegű, éppen ezért az európai közlekedési miniszterek együttműködése szükséges. Már vasárnap elkezdtük a telefonos megbeszéléseket, hogy összehangoljuk lépéseinket. A második megjegyzésem az, hogy a legfontosabb a biztonság. A biztonság kérdésében nem ismerünk kompromisszumot. Garantálnunk kell, hogy a lehető legmagasabb biztonsági előírások érvényesüljenek. Az európai légteret nem lehet veszélyeztetni. Ma reggel 8-kor az Eurocontrol három különböző zónát állapított meg a légkörben. Az első zóna, amely a kitörés környékén van, és amíg a vulkán kitörés tart, addig ez a zóna a legveszélyesebb. A második zóna olyan, amely elméletileg nem akadályozza meg a légi közlekedést, de még elég sok hamut tartalmaz. Ezt a zónát továbbra is vizsgálni kell, és koordinált módon dönteni kell, hogy ebben a zónában mikor lehetséges a repülés. A harmadik zónát pedig nem érinti a vulkáni hamu, és itt nincsen semmilyen korlátozás. Azonban az Eurocontrol 6 óránként térképeket publikál, hogy információt kapjanak a, negy, a nemzeti hatóságok. Negyedik megjegyzésem. Azt várjuk, hogy az egységes európai légi program is átültetésre, illetve elfogadásra kerüljön. Tehát az egységes európai légi csomagot minél hamarabb el kell fogadni. Itt előttem a miniszter említette, hogy az állami segítségek kérdését is meg kell beszélnünk. Tegnap beszéltem a légi társaságok képviselőivel, ők még nem tudják felbecsülni, hogy milyen veszteségeik lesznek. Még nem tudjuk felbecsülni, hogy milyen gazdasági következményei, illetve pénzügyi kihatásai lesznek a légi közlekedés benne tapasztalt fennakadásnak. Mindenek előtt tisztáznunk kell a károk mértékét, és csak is azután tudunk segíteni. Nagyon fontos az utasok joga is. Éppen ezért az utasok jogairól szóló jogszabályokat is mindenképpen át kell tekintenünk. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy jól működnek az utasok jogairól szóló rendelkezések, azonban a bizottság részéről lenne egy-két elképzelésünk, hogy a tagállamok hogyan tudnák jobban érvényre juttatni ezeket a jogokat. Véleményem szerint eh, a legfontosabb az, hogy tisztázzuk, hogy kinek, mikor, mit kell tennie. Nagyon fontos az, hogy ne kavarodjanak, keveredjenek össze a kompetenciák. Most a vulkán kitörés után a jelenlegi jogalapokon eh, intéztük. A meglévő jogszabályokból kellett kiindulnunk. Van egy kormány közi modell, azonban a légtér nemzeti kompetencia. A bizottság nem adhat semmilyen utasítást a nemzeti légterek tekintetében. Amit tehetünk az, hogy informálódunk, információkat adunk tovább. Természetesen nincs ebben a modellben semmi rossz. Természetesen eh, javítani mindig lehet. Már tegnap elkezdtük a vitát, hogy hogyan lehetne javítani ezen a modellen. Azonban eh, nem mondhatjuk azt, hogy az európai modell csődöt mondott. Ez egy eh, rendkívüli esemény volt, ez egy rendkívüli esemény, hogy kitör egy vulkán. Az sem volt várható, hogy a vulkáni hamu ilyen nagy területre elterjed hiszen nagyon ritkán történik ilyen a világon. Ez nem olyan, mint a hóesés, vagy valami egyéb, hétköznapibb dolog. Hiszen az gyakran előfordul. Világossá vált azonban, hogy egy nagyon kivételes dologról van szó. Már a hétvégén is vitáztunk azon, hogy milyen megközelítést válasszunk. A közlekedési minisztereknek azonnal reagálniuk kellett volna. Igazából nem felel meg a mi elképzeléseinknek az, ahogy ez a dolog eddig zajlott, hiszen Európában független szakértők, független rendőrsége, katasztrófavédelme kezében van a döntés. Vasárnap az Eurokontrollal is kapcsolatba léptem, és a nagyobb tagállamok közlekedési minisztereivel. És minnyáján készek voltunk, hogy felelősséget vállaljunk, mondták, mondják meg, hogy mit tegyünk. Azonban itt nem önkényes döntések meghozataláról van szó, hanem szakértelmen alapuló felelős döntésekről. Már volt egy megbeszélésünk, nagyon kemény vitákkal vasárnap és az emberek életéről van szó. Hétfőn reggel ismét volt egy ideiglenes tanácsülés és egy eurokontroll megbeszélés, és nagyon örült mindenki, hogy az eurokontroll kooperatív módon viselkedett, és az az úgynevezett háromzónás modell jól bevált. De nem közösségi kompetencia a légterek kezelése. Ez egy nemzeti megközelítést igényel. Tehát megállapíthatjuk, hogy a nemzeti megoldás már elavult. Éppen ezért nagyobb vehemenciával kell követelnünk itt egy európai megközelítést. Természetesen közösen kell ennek a katasztrófának, illetve rendkívüli eseménynek az eredményét is kiértékelni. Természetesen figyelembe kell venni a légitársaságokat, figyelembe kell vennünk az utasokat, hiszen az utasoknak valahogy haza kell jutniuk, vagy el kell jutniuk oda, ahova szerettek volna elmenni. Ez az alap kérdés, amelyről tegnap szót ejtettünk. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon intenzíven dolgozunk, együttműködve a tanácssal és az Eurocontrollal, hogy figyelemmel kísérjük a helyzetet, és új döntéseket hozzunk, amennyiben szükséges. Azonban szerintem az eddig alkalmazott modell megfelelő, hogy újraindulhassanak a repülések. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen Köszönöm az Európai Bizottság alelnökének, Kallas úrnak felszólalását, és most az Európai Néppárt nevében Wortman Kohl asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is az előadottakat. A légi közlekedéssel kapcsolatban elmondottakat. Az utóbbi napok története egyértelműen megmutatta, hogy egy ilyen kiesés az egész európai lakosságot és gazdaságot közvetlenül érinti, ezért volt szükséges, hogy témában sürgősségi vitát tartsunk, mert eh, a légiközlekedés működtetői, a légitársaságok közvetlenül, de rajtuk keresztül számos gazdasági szereplő szenved ettől a helyzettől, és persze az utasok. Az utasok biztonságát azonban garantálni kell. És nem voltunk minden aspektusára felkészülve egy ilyen válsághelyzetnek. A légtér részleges lezárása egy új típusú feladat. Európát még soha nem árasztotta el ilyen mértékben vulkáni hamu, és számítógépes modellek sem léteztek eddig egy ilyen helyzetre, de most már a próbarepülések és az új megközelítések eredményeképpen végre tények alapján dönthetünk, és jó, hogy tegnap jelentős lépés történt azáltal, hogy konkrét javaslatokat tett a Eurocontrol arra, hogy hogyan lehet gyakorlatias módon megközelíteni a kérdést, tehát egyszerre garantálni a biztonságot, ugyanakkor megnyitni a közlekedést. De kiderült, hogy strukturális változtatásokra is szükség van az egységes európai légtér kapcsán, és ez a válsághelyzet talán hozzájárulhat ahhoz, hogy később hasonló helyzetekben gyorsabb lesz a reakció, és nem lesz ekkora a gazdasági kiesés. És az utasok védelme, támogatása ilyen helyzetekben is még ilyen méretekben kialakulatlan. Vannak olyan légitársaságok, amelyek ö, nem készültek föl ilyen helyzetekre. Most ö, a légitárságok megpróbálják fölmérni a kárjaik, a kárukat, és próbálnak visszatérítést kérni az államtól, segítséget több országban. És talán felmerülhet bennünk is, hogy nem lehetne európai alapokból is támogatni őket egy ilyen különleges viszmajor helyzetben. Ugyanakkor intem óvom biztos urat attól, hogy egyes nemzeti légitársaságokat támogasson, illetve hogy hagyja, hogy az államok egyes társaságokat támogassanak, másokat ne, mert akkor így felborulhat a gazdasági verseny kiegyensúlyozottsága, igazságossága. Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták nevében Martin Schulz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ennek a válságnak is van emberi vonatkozása, vonulata, és erről érdemes beszélni. Több tízezer utas vár még valahol repülőtereken arra, hogy hazajusson, és gondoljunk itt az emberekre is, ne csak a cégekre. A kollégáink közül is sokan egyébként jutottak ilyen helyzetbe, tehát a képviselők sem sincsenek privilegizált helyzetben ilyen szempontból, bár ugye mi valahogy meg tudjuk oldani ezt, mert vannak szolgálataink, de vannak olyan emberek, akik nem jutottak el a munkába, nem tudták a gyerekeiket iskolába vinni, nem jutottak haza szabadságukról, és pénz nélkül, ellátás nélkül valahol reménytelenül ö, fáradtan várják, hogy valami történjen. Hát gondoljunk rájuk, és próbáljunk ebben segíteni. A légitársaságok rendszerként működnek, utasokat és árukat szállítanak. És azok a kiesések, amelyek persze valóban gazdasági károkat is okoznak most, még nagyobbak, mint a szeptember 11-e kapcsán történtek. Ilyen méretű légtérlezárás még nem volt Európában. Ezért jó lenne, hogyha a bizottság rugalmasan, a légitársaságokkal leülve, európai szinten kezelni az ő ö, megsegítésük ügyét. Tudomásul kell vennünk, hogy a légi közlekedés nagyon sérülékeny ágazat. Ha a közlekedés kiesik, akkor ö, lehetetlen valamennyi, a, te, a kár teljes összegét meg téríteni. Mindig is tudtuk ezt, és amikor a, a transeurópai hálózatok, ezen belül is a vasúthálózat kiépítését elkezdtük a 70-es években, akkor jól gondoltuk, és most újra meg kéne gondolnunk, hogy alternatívákat kell kínálni a repülővel szemben. Kadraui kolléga majd itt erre biztos reagál, részleteket is elmond, de el kell azt is mondanunk, hogy még mindig nem sikerült az interoperabilitást megteremteni Németország és Spanyolország között például nem lehet tgv utazni, át kell szállni többször, és ugyanígy Budapest sincs összekötve Németországgal közvetlenül, tehát ne véletlenszerűen, kitörésszerűen, hogy stílszerű legyek, reagáljunk ezekre a problémákra, hanem rendszerszerűen közelítsük meg mi is a problémát. Jerzy Meissner asszony kap most szót. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, elnök úr és a biztos úrnak is köszönöm az elmondottakat, és a spanyol elnökség képviselőjének. A természet erősebb, mint valamennyi technológiánk együttvéve. Az emberek biztonságára vonatkozóan is megleckésztetett minket a természet, ugyanakkor rá kellett jönnünk, hogy még nem tartunk ott Európában, mint ahol tartanunk kellene. Már 20 éve beszélünk egy belső piacról, a légi közlekedés belső piacáról és az egységes európai ö, égboltról, és nyilván egy jókent kitörést nem lehet megelőzni, de a reakciót lehetne hatékonyabbá, gyorsabbá tenni az Eurocontrol és más szervek együttműködését. És Schulz úrral közösen én is el szeretném mondani, hogy itt derül ki lám, hogy miért lenne fontos a vasúti és a légiközlekedés összekötése interoperabilitásának megteremtése, hogy lehessen úgy jegyet venni, hogy egyszerre vesz az ember jegyet és egy, csatla- egy repülőre és egy csatlakozó vonatra, vagy fordítva. Le kell szögeznünk, hogy a polgárok szempontjából is nagyon elfogadhatatlan az, ahogy Európa reagált. Nyilván ez a helyzet mindenkire nagy terhet rót és válsághelyzetnek minősül, de az nem elég, hogy egy londoni szervezet kimondja, hogy a repülés nem biztonságos. Egyből ki kell mondani azt is, hogy akkor mit te kell tenni statisztikai számítások alapján általában véve satszolták csak meg, hogy mekkora a veszély. Ez nem felel meg a technikai színvonalunknak, ez sokkal kontrolláltabban, pontosabban kéne meghatározni, és így lehetne csökkenteni a légtársaságok veszteségét, és persze az utasok kényelmetlenségét is. A utasok jogairól sokat beszélünk itt, és az a tény, hogy közlekedési opciók állnak rendelkezésre, ez még önmagában nem elegendő. A európai közlekedést össze kell hangolni, a közlekedési módusokat össze kell hangolni. Mindenképpen tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy a helyzet kapcsán milyen hosszú távú megoldásokat javaslunk, mert a közlekedés amúgy is válságban van, ezen belül a légi ágazat különösen, és azt a nagy vívmányt, ami a polgárok mobilitása, nem szabadna hagyni, hogy pillanatok alatt elpárologjon. Ami pedig a kártérítést illeti, hát valóban van, ami ö, visszatéríthető, és van, ami nem. A természet ö, a saját törvényeivel rendelkezik, viszmajor helyzetek is előfordulnak, de enyhíteni kell a károkat, mind a polgárok, mind a cégek irányába. Jó, hogy most ebből a célból létrejött egy task force, amelynek Kallas úr az elnöke, és a közeljövőben koordinálja az ilyen irányú erőfeszítéseket, és folyamatosan tárgyalásban lesz velünk is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most a liberális frakció után Kramer úr a zöld frakció képviseletében szólalhat meg. Az európai mobilitás az utóbbi hat nap során jelentősen csökkent. A klímaváltozás elleni harcban nem vettük észre, hogy milyen rendkívüli helyzetek lehetnek. Izlandon a kitört vulkán megmutatja, hogy a természetnek mekkora az ereje. Legyen ez tanulság számunkra a jövőre vonatkozóan, mindig is lesznek rendkívüli helyzetek helyesen egyből európai megközelítés érvényesült most a válaszadásban, mert valóban ez a hamu, ez a, ezek a partikulák a levegőben tönkretetik a repülőgépek hajtóművét, ablakait, és az utasok biztonsága érvényesült, mint fő elv. A zöld frakció ezt mindig is támogatta, és Támogatjuk azt a megközelítést, hogy az Eurocontrol a közlekedési miniszterekkel szorosan együttműködjön. Köszönöm a német közlekedési miniszternek különösen azt, hogy ezeket az elveket valósította meg. Sajnos a automatikus irányítás nélküli repülést engedik, pedig ez sem biztonságos. Nem egyértelmű, hogy milyen szabályok érvényesülnek itt. A cégek csak a profitot nézik, a légiközlekedési cégek, és a profitjuk érdekében az utasok biztonságát kockáztatják. Csak akkor szabad a légteret újra megnyitni, ha minden biztonság kizár, minden biztonsági kockázat kizárható, és nem szabad a politikának meghajolnia a légitársaságok nyomása alatt, és ne akarjuk a pilótákra ráhárítani az egyéni felelősséget, amikor ez egy rendszerszerű felelősség. A nemzeti és az európai közlekedési politikák összehangolása sajnos még mindig deficites, vagyis nem tökéletes, és eddig csak a légi közlekedést fejlesztettük. Minden évben az európai adófizetők 14 milliárd eurót ajándékoznak kerozin adó eltörlése formájában a légitársaságoknak, miközben a vasút szenved. A sebesség érdekében tönkreteszünk olyan ágazatokat, amelyekre sokkal jobban építeni kellene. A vasút nem csak a legbiztonságosabb közlekedési eszköz, hanem a klímaváltozás szempontjából is a legkevésbé káros, ezért egyértelműen a vasútra kéne helyezni a hangsúlyt, és a vasút közlekedés fejlesztésére. A vulkánkitörés Izlandon mindannyiunk számára figyelmeztetés. Amit most megélünk, az, hogy hogyan alakulhat a közlekedés jövője. Most fektetjük le ennek az alapjait és ezért minden európai tagállamnak felelőssége az, hogy a nemzeti és nemzetközi közlekedés politikát összehangolja. A vasúti közlekedést nem csak szavakban kell támogatni, hanem pénzügyi értelemben is a következő évtizedekben. Köszönöm szépen! Most pedig a konzervatívok és reformisták nevében Van Dalen úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A klíma és az éghajlat, vagy az időjárás hatása a közlekedésre most láthatóvá vált. Egy izlandi vulkánkitörés miatt az egész európai légi közlekedés összeomlik napokra. Eljutottunk arra a következtetésre ma, hogy a tesztrepülések alapján bizonyos légijáratok megindulhatnak. Persze, ez a jelenlegi helyzet. De elnök úr, lehetséges, hogy túlságosan merevek vagyunk a megközelítésünkben, azáltal, hogy így hirtelen ekkora légtérlezárást alkalmaztunk, lehet, hogy ez meggondolatlanság volt. Volt egy olyan légijárat, egy olyan repülőgép, amely átrepült a vulkán fölött Észak-Amerika felé, és egy British Airways járat is felszállt a vulkáni hamu ellenére. Ezek a járatok megúzták. Nem lehet azonban összehasonlítani az azokat a körülményeket, amelyen ezek a járművek átrepültek, például gondolok itt a vulkáni hamu sűrűségére és hőmérsékletére, azzal, hogy esetleg Európa más területén vagy más magasságokban milyen körülményekkel kellene szembenézniük a repülőgépeknek. Az izlandi vulkánnak köszönhetően most a légitársaságok óriási pénzeket fognak kapni, óriási légitársaságok, amelyek eddig a biztonságra összpontosítottak, most veszélybe kerülnek, éppen azért, mert óriási veszteségeket kell elszenvedniük a légiközlekedésben bekövetkező zavarok miatt. Azt hiszem, hogy a jövőben új megközelítésre van szükségünk. A, meg kell próbálnunk egy biztonságos politikát létrehozni, amely a gazdaság és a biztonság között megtalálja a megfelelő középutat. Köszönöm. Notár Piszki úr szó. Elnök úr, a légbiztonsági szervek döntése, hogy ne kerüljön veszélybe az utasok biztonsága teljes mértékben helyes volt. Még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy több napra lezárják a légteret. Még akkor is, hogyha ez a légitársaságoknak anyagi veszteséget jelent. Véleményem szerint nem felelősségteljes viselkedés az, hogy a légitársaságok a pilótákat ismét röptetnék saját felelősségükre. Üdvözlöm azt, hogy a bizottság azokat a társaságokat szeretné majd anyagilag is segíteni, amelyek nagy anyagi veszteségeket könyvelhetnének el. Az Európai Unióban a foglalkoztatásról is beszélünk néha. Amennyiben az Európai Unió és a tagállamok segítenek abban, hogy a helyzet ne romoljon tovább, akkor ezt csak üdvözölni tudjuk. Azonban az állami segítséget össze kell kötni valami mással is. És pedig azzal, hogy a légitársaságok ne csökkentsék a dolgozók számát, és ne csökkentsék a béreket. Azt is garantálni kell, hogy a légitársaságok, a dolgozóik bérét nem vonják le most fizetés nélküli szabadság címén. Azért, mert önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a munkahelyükön. Eljött az ideje annak, hogy a bizottság komolyan foglalkozzon a légbiztonság európai megközelítésével. A megfigyelést azonban össze kell kötni a szociális dömping elleni harccal. Itt utalnék arra, hogy milyen állami támogatást kaptak a bankok, amelyek abból profitáltak, hogy segítséget kaptak, azonban nem viselkedtek szociális módon. Nem szabad, hogy a verseny és a nyerészkedés az emberek biztonságának fontosabb legyen. Köszönöm. Köszönöm, eh, elnök úr. Most eh, akkor az EFT nevében Speroni úr kap szót. Köszönöm, eh, elnök úr. A vulkán kitörés itt van. Az eredményei itt vannak, és mikor volt ez? Múlt hét közepén. Legelőször tegnap foglalkoztak az ügyjel. Négy napig tartott, amíg a felelősök egyáltalán tudomásul vették, hogy mi történt. Tudomásul vették, hogy mit kell tenni. Természetesen nagyon fontos a biztonság. De azt nem tudom, hogy miért kellett a belga légteret lezárni, amikor a felhő Norvégia fölött volt. És nem értem azt, hogy miért nem lehetett mélyebbre repülni, amikor 8000 méter magasan volt ez a felhő. Évek óta ismerjük ezt a jelenséget. És ö, tudjuk, akik repülnek, hogy ö, hogyan lehet ezzel a helyzettel bánni. Azonban úgy gondolom, hogyha a biztonság az utasok biztonsága, a személyzet biztonsága prioritás, akkor megfelelő intézkedéseket is foganatosítani kell. Rendben van, amit tettek a tagállamok és az Európai Unió, az megfelelő volt. Azonban egy kicsit későn jött. A jövőben pedig ügyelnünk kell arra, hogy a biztonság legyen első helyen, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy ami lehetséges a biztonsággal, azt meg kell tenni, tehát nem lehet egyszerre, egy húzással törölni az összes járatot. Meg kell vizsgálni azt, hogy hol van tényleges veszély. Hiszen nagyon fontos ez a szektor az európai gazdaság számára. Óriási negatív gazdasági következményekkel kell majd számolnunk, és nem csak a légitársaságok és a turizmus esetében, az egész gazdaság érezni fogja. Ezt láttuk akkor is, amikor szeptember 11-én megtörténtek a terrorista csapások. Komolyan kell a problémával bánnunk, és objektíven. Köszönöm szépen! Most a függetlenek nevében Angelika Vertman kap szót. Igen, tisztelt kolléganök és kollégák, a biztonság a legfontosabb. Annak a kockázata, hogy egy utasokkal teli gép hajtóműve tönkre megy, és egy lakott területre zuhan, nem vállalható. Emlékszem, amikor egy brit gép Új-Zéland felé tartott, és uh, ilyen felhőbe került. Emlékszem arra is, amikor 1989-ben egy KLM gép került bele a vulkáni hamu felhőbe éppen, hogy sikerült megúszniuk a katasztrófát. Az emberi élet nem megfizethető. Üdvözlöm azt, hogy lezárták a légteret, és üdvözlöm azt is, hogy nem a pilótákra terhelik a felelősséget. Most különleges kutatógépek járják az európai légteret, és mérik az adatokat. Azonban még túl kevés a konkrét adat a pilótákra bízott repülés esetében elmondhatjuk, hogy amikor a KLM gép repült, ott volt a felhő, ott voltak a részecskék, azonban nem volt látható. Tudjuk minnyáján, hogy milyen gazdasági következményekkel jár ez a dolog. Azonban szerintem az életet nem lehet megfizetni, a gazdasági javakat viszont igen. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy felelősséggel viseltessen a jelenlegi három zóna esetében is. Köszönöm. Köszönöm. Most átadom a többi felszólalónak a szót, Mathieu Gros kap szót. Elnök. Ez a légiközlekedési tilalom véleményem szerint egy kicsit eltúlozza a jelenlegi helyzetet. Ebben a parlamentben nagyon sokat tárgyaltunk már arról, hogy szükséges lenne egy európai szabályzás ezen a területen is, amennyiben a tagállamok óhajtják. Ezt a vitát nem csak a légi közlekedés területén, hanem a vasút területén is elég gyakran lefolytattuk. Éppen ezért fel kell tennünk egy kérdést. Tehát az országok légiközlekedési hatóságai óhajtanak -e együttműködni, vagy nem. Úgy tűnik, hogy nagyon jól sikerült a tagállamok között összehangolni az együttműködést. Mindenki megállapodott abban, hogy a legfontosabb az utasok biztonsága, de természetesen a gazdasági kihatásokat sem szabad elfelejteni. Remélem, hogy a jövőben az Eurocontrol és a nemzeti légbiztonsági szervek döntenek majd a biztonságról, és nem olyan társaságok, amelyek nem feltétlenül a szakértőkre hallgatnak. Természetesen meg kell állapítanunk, hogy gazdasági katasztrófa van minden területen. Ez a harmadik ilyen válság. Szeptember 11-e után jött a gazdasági válság, most pedig ez a válság. Az ilyen helyzetekre készüljünk fel európai szinten, ne tagállami szinten. Tehát európai szinten kellene esetleg különféle segélycsomagot létrehoznunk, amelyek eh, a gazdasággal kompatibilisek és nem gazdasági torzító hatással bírnak. Tehát európai szinten kell tevékenykednünk. Utaltak már a parlamentben elég gyakran a utasok jogaira is. Az utasok most olyan helyzetben vannak, hogy eh, nem kapnak meg a jelenlegi jogszabályok alapján minden segítséget, amelyet meg kellene. Az érintett vállalatoknak is úgy kell az utasokkal bánniuk, hogy jogaik garantáltak legyenek. A jövő számomra az egységes európai ég, elnök úr. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, tehát most pedig Kadaui úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, biztos úr. Szerintem három fontos elem van ebben a vitában. Először is gondoskodnunk kell azokra az utasokról, akik ott ragadtak valahol, és nem tudnak hazajutni, haza kell őket juttatni. Aztán az európai utasjogok azt jelentik, hogy legtöbbjüknek valamennyire biztosították a kényelmét, de akkor sem jutottak hozzá az információhoz, amire szükségük lett volna. Ezért arra kérném biztos úr, hogy legyenek olyan európai szabályok, amelyeket a légihatóságokkal, illetve légitársaságokkal együtt dolgoznak ki arra az esetre, hogy hogyan tudnak ilyen helyzetben segíteni az embereknek, hogyan tudják megoldani az emberek problémáit. Aztán egy munkacsoport szerűséget kellene létrehozni a bizottság és a tagállamok segítségével, hogy kidolgozzuk azokat a módszereket, amelyekkel haza lehet juttatni a lehető leghatékonyabban ilyenkor az embereket próbáljuk meg talán azokkal kezdeni, akik a lehető legmesszebben vannak otthonuktól, hiszen ő nekik lesz legnehezebb lehez, hazajutniuk akkor is, amikor a légtérlezárást megszüntetik. Aztán a légjáratokkal kapcsolatban több európai szintű együttműködésre van szükség. Például az Egységes Európai Égbolt program a jövőben bizonyára segíteni fog, de ez nem azt jelenti, hogy Európának közvetlen kapacitása lenne, hogy a légtérrel kapcsolatos döntéseket, vagy légirányjal kapcsolatos döntéseket meghozzon. Ezért nagyon nehéz jó döntéseket hozni. Tegnap este Európában egy elég konzervatív matematikai modell alapján a lehető legrosszabb lehetőségekre számítva hoztuk meg a döntéseket. Ezek a döntések a teljes légtérlezáráshoz vezettek, de az USA-ban más szabályok uh, vannak életben, ott csak a vulkán fölötti légteret zárják le, a vulkán fölött nem szabad átrepülni. Ez tehát egy más megközelítés. Próbáljuk meg megtalálni a legmegfelelőbb modellt, és a hatékonyságot a biztonsággal próbáljuk meg kombinálni. Végül, elnök úr, a gazdasági hatással hogyan tudunk megbirkózni. Azt hiszem, hogy jó ötlet lenne felsorolni a különböző lehetőségeket, mindazonáltal európai megközelítésre van szükség. Ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy mindenkinek vissza tudjuk fizetni a kárát. Ez lehet, tetlen egész egyszerűen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Stex úri a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen azt is, hogy itt van a tanács illetékes képviselője. Köszönöm az előző és az őt követő embereknek is, tanácsi képviselőknek is azt, hogy odafigyelnek, mindig a tanácsra hárul a legnagyobb feladat. A, az Európai Bizottság és az Európai Parlament persze nyomást kell, hogy gyakoroljon a tanácsra, hiszen a tanácsban borzasztó nehéz kompromisszumra jutni. De hát mi is az a következtetés, amit le kell vonnunk ebből a helyzetből? Jobb koordinációra van szükség. Nem csak a légi közlekedésben, illetve a légtér kezelése tekintetében. El, tanácsi elnök úr, végül meg kell adni azokat a hatásköröket a tanácsnak, ami megkönnyíti majd az életünket. A második pont, amire felhívnám a figyelmet, a tudományos információk. Van ez a londoni központ, ami bizonyos területekre koncentrál, és az Eurokontrollal együtt gondoskodik a biztonságunkról. De ez elég? Nem kellene az európai modellt megerősíteni? Annak érdekében, hogy különböző elemeket egy ilyen európai légi, légtérbiztonsági központtá tudjunk alakítani. 200 évvel ezelőtt ez a vulkán már kitört. A jövőben is kitörhet, tehát az európai modell megerősítésére van szükségünk. Fontos az is, hogy az utasok jogait szem előtt tartsuk, és hogy arányosan osztuk el az állami támogatásokat. Izabel Durani a szó. Köszönöm, elnök úr. Még akkor is, hogyha több ezer ember komoly nehézségekkel néz szembe ma, ez a vulkáni kitörés, a vulkáni hamu emlékeztet minket valamire. Az eszünkbe jutott valamit arra, hogy nagyon-nagyon függünk a légi közlekedéstől, hiszen ez az összes más, légi, más közlekedési eszköz folyamatosan kiszorította. Lehet, hogy emlékeztetni kell minket arra, hogyha ennek a vulkánkitörésnek a következménye ugyan ennek is, mégis változtatásra van szükség. A bizottságot és a tanácsot támogatom abban, hogy a, ugyan elővigyázatosnak kell lennünk, és a biztonságot kell szem előtt tartani, de mégis hosszú távon kell gondolkoznunk. Um, Például utalnék a gyógyszeriparra is, hiszen ebben az ágazatban is volt, hogy az elővigyázatosság miatt óriási költségekbe vertük magunkat. Most is az elővigyázatosságra szólítjuk fel magunkat, egymást. Ez természetesen normális, hiszen a biztonság nagyon fontos kell, hogy legyen. De akkor is úgy gondolom, hogy óriási prioritásnak kell lenni, hogy a vasúti közlekedést tovább fejlesszük, hiszen ez segítene a jövőbeli hasonló válságok leküzdésében, ráadásul egyéb pozitív hatásai lennének is. A kicsi, rövid, illetve középtávon már is nagyon fontos a szerepe, de szerintem a távolsági utazásban is javítani kellene a vasút részvételét. A prioritás természetesen most ebben a helyzetben az, hogy hazajutassuk a kintreket utasokat, hogy kártérítést fizessünk az utasoknak, illetve a légitársaságoknak is, de nagyon célzott módon és strukturálisan a videokonferenciákra kellene szerintem nagyon nagyobb hangsúlyt fektetnünk, hiszen nem csak itt a parlamentben, de a Európai Uniós szinten nagyon hatékonynak tűnik ez a gyakorlat, és csökkenti a légi közlekedéstől való függőségünket. Talán érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy hogyan szervezi magát az Európai Unió, és lehet, hogy például érdemesebb lenne minden héten három nap helyett inkább két héten öt napot dolgozni. Tehát érdemes lenne talán átszervezni a munkánkat annak érdekében, hogy ne függjünk ennyire a légi közlekedéstől, amely láthatjuk, hogy mennyire törékeny és sérülékeny. Tehát mi magunk sem alkalmazkodtunk megfelelően ehhez a helyzethez, ezért nekünk magunknak is el kell gondolkoznunk, és egy új fehér könyvre van szükségünk erről a területről. Más közlekedési eszközöket, közlekedési módokat kell támogatnunk, és a mi saját munkánkra vonatkozólag is le kell vonnunk a következtetéseket. Köszönöm, Izabel, most pedig egy percre Csárnecki úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Tudatában vagyok annak, hogy olyasmit mond, mondanak itt sokan, ami nem szakmai véleményre támaszkodik. Azonban vannak szakembereink, és vannak olyan emberek, akik több ezer órát töltöttek már a levegőben, és kár lenne olyasmiért vádolni politikai szervezeteket politikai módon, amelyek ezért a jelenlegi helyzetért nem felelősek. Az Eurocontrol eljárása azonban mégis túlzottan elhamarkodott volt, és ezt szak emberektől tudom. A helyzet sokféle, attól függően, hogy honnan nézzük, földrajzi és politikai értelemben egyaránt, ezért jó lenne, hogyha a döntéseket továbbra sem, vagy a jövőben nem ö, politikai napi rend vezérelni. Köszönjük szépen, Serneszki úr. Most Jacques Enne következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban a szimpátiára, együttérzésre van szükségünk azok iránt, akik áldozatai valamilyen módon ennek a helyzetnek. A légitársaságok alkalmazottaira is gondolok ebben a helyzetben, hiszen megpróbáltak minden erejükkel az utasok igényeit kielégítően viselkedni, miközben veszélyben van az állásuk. El kell mondanunk azt, hogy a a felhasználók biztonságának az elve kell, hogy legyen a prioritás továbbra is. Jobb egy ellenséges hangulatú, elégedetlen utas, mint egy halott utas. Ugyanakkor elmondanám azt is, hogy túl kevés hitelesség van Európában jobb együttműködésre van szükség, egységességre. Jobban kell kommunikálnunk, jobban kell megmagyaráznunk, hogy mire van szükség, mit szeretnénk, mit kell csinálni. Több információra, pontosabb információra van szükség. Ezért az Európai Biztonsági Ügynökségnek a szerepét meg kell erősítenünk, és egy állandó tudományos bizottságot kell a rendelkezésükre bocsájtani, akiknek a véleményére bármilyen helyzetben hagyatkozhatnak. Többet kell dolgoznunk azon, hogy kiegészítő közlekedési eszközöket, közlekedési megoldásokat tudjunk felajánlani az utasoknak, például egy ilyen helyzetben. És elnök úr, úgy gondolom, hogy az összes gyanút el kell kerülnünk, ami felmerülhet, hogy az Európai Bizottság tanács vagy parlament nem megfelelően jár el. Un minuto y medio también la señora Anna Rosbach. Másfél percben most Anna Rosbach kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt két aktuális akut kérdés merül föl. Ugye egyfelől megbénult a légi közlekedés, és nem érvényesül a verseny, illetve olyan értelemben érvényesül, hogy most amerikai és ázsiai légitársaságok is érintettek, hiszen nem tudnak leszállni Európában. Ha majd a kártérítésről lesz szó, akkor nyilvánvaló ezt figyelembe kell venni, ezt az egyensúlytalanságot. Örülök, hogy megszületett ez a háromzónás terv. A politikusok ö, félelmükben a biztonsági kockázatok miatt globális megközelítést alkalmaztak, és mindent lezártak. Az amerikai jog szerint sokkal több felelőssége van a pilótának, az egyedi döntéseknek. A jövőben Azonban úgy gondolom, hogy továbbra is ennek az elvnek kell érvényesülni, és nem szabad, hogy a légitársaságok profit éjségükben az utasaik biztonságát veszélyeztessék. És olyan repülőgép meghajtó művek kidolgozására is gondolni kéne, amelyek nem annyira sérülékenyek, mint a jelenlegiek, látjuk, hogy nem csak a terrorizmus fenyegeti a légi közlekedést, hanem a természeti katasztrófák is okozhatnak óriási kiesést, tehát el kell gondolkodni alternatív lehetőségeken. És egyetértek én is azzal, hogy a TGV-szerű gyors vonatok és vasúti összekötetések fejlesztése lenne a legnagyobb prioritás hiszen ezek versenghetnek a repülés által nyújtott gyorsasággal. Hübner asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, miniszter úr, biztos úr, tudjuk, hogy számos egyéb ágazat is szenved a légközlekedés jelenlegi helyzetétől. Más ágazatok azonban kihasználják a helyzetet, és profitot kovácsolnak belőle maguknak. De összegészében ez a kiesés az európai gazdaságot sújtja, és ezért ki kell találnunk olyan finanszírozási modellt, amely az európai gazdaság szempontjából ö, vizsgálja a helyzetet. Ugye szeptember 11-e után az American Airlines példája mutatta meg, hogy hogyan avatkozhat be az állam pozitív módon Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben az államháztartások, államkincstárok kiürültek, és miből támogassuk a légitársaságot, amikor, légitársaságokat, amikor az állam maga is gondokkal küzd. A bizottság most vizsgálja a potenciális, a potenciális megoldásokat. A válság tükrében ezen egyedi válság kezelését. Sajnos megint az volt a helyzet, hogy a nemzeti hatóságok között nem volt az első napokban együttműködés, noha az európai légtér 80%-át érintette a probléma. Biztos úr, próbáljon meg függetlenül, ugyanakkor mégis koordinált módon fellépni, és együtt a nemzeti hatóságokkal jobb megoldásokat találni. szerű megközelítésre van szükség a válságmenedzsmentben, mert a katasztrófák tipikusan több nemzetet érintenek, sőt nem csak az európai gazdasági térséget érinti ez a katasztrófa sem, hanem a világgazdaságot is. A természeti katasztrófa kapcsán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy hol tart az európai válságkezelési menedzsment fejlesztése. Még mindig nem áll ugyanis a helyzet magaslatán. Köszönjük Hübner asszony, mondja az elnök, most egy percben megadom Svoboda úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt napokban látom, hogy milyen alternatívái vannak a légi közlekedésnek Autóval mentem Brüsszelből Bécsbe, és Bécsből pedig vonattal jöttem ide. Az utak viszonylag jól kiépültek, azonban a vasút nagyon rossz volt. Úgy gondolom, hogy ez így elfogadhatatlan. Hol van már a régi Dölor terv? Hogyha ez a Delors terv megvalósult volna, akkor Európa tele lenne most nagysebességű vonatokkal. Néhány órán belül bárhova elérnénk. Most meg egy-két óra elten, elteltével a vonat wc tele voltak, az emberek a padlón ültek, össze-vissza kapaszkodtak. Biztos úr, foglalkozzanak azzal, hogy a vasúti közlekedés modernizációja újra lendületet kap legyen Európában több magasebességű vonat, legyen több kapacitásunk. Télen is láttuk, nem csak most itt a vulkánkitörés kapcsán. Télen is láttuk, hogy nem elégséges a gazdaságossági szempont. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm. Most másfél percre Bilau, asszony kapszult. Köszönöm. Elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni Garrido López úrnak és Callas úrnak is, hogy fáradoztak a helyzet megoldásán. És azt is köszönöm, hogy a legfontosabb prioritás a biztonság lett. Azt is szeretném megemlíteni, hogy már öt napja annak, hogy kitört a vulkán, és a légi közlekedés megakadt. Az európaiaknak látnia kell, hogy következetesen cselekszünk, átláthatóan, és hogy azonnal elkezdjük a munkát, amennyiben valami történik. Nyilvánvalóan az adófizetők fogják ennek a válságnak is a terhét viselni. Három következtetést vonnék le. Átláthatóság, hogy milyen a helyzet konkrétan, gyorsaság, hogy ne késlekedjünk, hogyha beköszönt egy ilyen válság, Számos légi kikötőben az embereket nem informálták, nem tudták, hogy hogyan jussanak haza esetleg más közlekedési eszközzel. Tehát eh, ezen a területen mindenképpen több információt kell biztosítanunk. Ezen kívül az utasok jogaihoz is ragaszkodnunk kell meg kell határoznunk, hogy kik felelősek az utasok jogaiért, és meg kell követelni tőlük, hogy ezeket a jogokat az utasok kapják is meg. Osztom azt a nézetet, amelyet Kallasz úr mondott, hogy ki kell dolgoznunk egy támogatási rendszert most azon légitársaságok számára, amelyek tartják magukat a biztonsági előírásokhoz, és alternatív útvonalakról is gondolkodnak. Azonban azon is el kellene gondolkoznunk, hogy a válság következményei kikre hatnak. Tehát mindenképpen a légitársaságok dolgozóira. Ebben a helyzetben pedig velük kell foglalkoznunk, utána természetesen foglalkoznunk kell a gazdasági következményekkel is. Köszönöm szépen. Bradburn úr kap most egy percre um, already. Köszönöm, elnök úr. Ahogy már elhangzott, senki nem mondhatta meg előre, hogy mi fog történni. És nagyon előre láthatatlan következményekkel kellett lép a légitársaságoknak szembenézniük, és ennek óriási gazdasági következményei vannak. De szerintem elég extrém intézkedés volt az egész európai légtér lezárása, megfelelő tudományos háttér nélkül. A jelenlegi technológiával bizonyos, meg kellett volna jobban bizonyosodnunk arról, hogy mi a helyzet, és jobban kellett volna kommunikálni. Eurokontrollnak és az európai hatóságoknak csak hozzá sikerült járulniuk a frusztrációhoz, ahelyett, hogy megoldották volna a válságot. Hat 8 órán keresztül semmilyen információ nem volt az utasok rendelkezésére, és ezért nem tudtak alternatív közlekedési módokat kitalálni arra, hogy hogyan jussanak haza. A rengeteg rendelkezésünkre álló technológia ellenére még mindig abban a helyzetben vagyunk, hogy megnyaljuk az ajunkat és föltartjuk, hogy megtalálapítsuk, hogy honnan fúj a szél. Legalábbis ezt látja belőlünk a közvélemény. Hosszú távú prognózisra van szükség, nem pedig egy hirtelen döntésre. Köszönöm. Köszönöm, kolléga, két percre. Krisztin Döveire kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy az óvatossága az nagyon fontos elv, és ezt tartotta szem előtt a legtöbb európai öm, kormány. Természetesen ez nagyon fontos, de más álláspontokat is figyelembe kell venni. Például a légi társaságok azonnal szeretnék ismét megnyitni a teljes légteret annak érdekében, hogy ne szenvedjenek további gazdasági károkat. Szerintem a komplementaritás különösen a közlekedés területén, különösen a vasút nagyon fontos, annak érdekében, hogy egy ilyen helyzetben, például Franciaországban meg tudjuk oldani a hasonló problémákat. Jelen pillanatban nagyon szervezetlen a vasúti közlekedés Franciaországban, és szerintem felelőtlenség, hogyha ezt így hagyjuk. Azt szeretném kérni hogy az Európai Bizottságtól, hogy hozzon határozottabb döntéseket ebben a jelenlegi helyzetben, illetve a jövőre vonatkozólag is. És azt kívánom, hogy az európai kritériumok között azt is kérjük, hogy amikor arra gondolunk, hogy hogyan fogjuk kártalanítani a légitársaságokat, akkor vizsgáljuk meg először azt, hogy hogyan bántak az utasaikkal, hiszen vannak olyanok, akik szerintem kifejezetten csak visszaélnek a jelenlegi helyzettel. Nem akarom, hogy megismételődjenek olyan helyzetek, mint például 2004-ben. Ezért egy alternatív megoldásra van szükség, nem pedig arra, hogy egyszerűen csak mindenki támogassunk vagy társfinanszírozzunk. A nem felhasznált jegyeket vissza kell téríteni az utasoknak. A cégek, illetve a légitársaságok, valamint a közleked, vagy a, a, az utazási irodák rendelkeznek biztosítással erre az esetre. Tehát mindenképpen meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az utasokat tényleg kártalanítják. Elnök, most pedig Tihau asszony a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A 27 tagállamú Európában 800 millió utas használja a légiközlekedést. Nemzeti szinten 22%, nemzetközi szinten pedig 40%-nál is több, és hasonló az arány a közösségen kívüli utazásokra is. Az izlandi vulkánkitörés megmutatta nekünk, hogy mennyire törékeny a légiközlekedés Európában. Több mint 16 ezer járatot töröltek Európában. Nagyon sok utas ott ragadt valamelyik európai vagy európán kívüli reptéren. Az állampolgárokat, az utasokat tájékoztatni kell. A biztonságuk kell, hogy legyen a legfőbb prioritás, és ezért az Európai Unión belül hatékony rendszerre van szükség, amelyel alternatív közlekedési eszközök felé tudjuk terelni az utasokat ilyen helyzetben, legyen szó a tengeri vagy vasúti közlekedésről. Az reptéreken rekett utasok 66%-a a saját országán vagy a közösségen belül utazott volna, és más közlekedés eszközzel is hazajutott volna. Tehát nagyon fontos, hogy az Európán belüli közlekedési módokat továbbfejlesszük, például a gyors vasutakat, hogy minden országban legyenek ilyen nagysebességű vasutak. Ezen túlmenően az is nagyon fontos, hogy a belvízi utakat és a belvízi közlekedést fejlesszük. A politikai akaratra van szükség, hogy továbbra is mozgásban tartsuk Európát. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig másfél percre Galeg úr kap szót. Köszönöm. Hát a közlekedési miniszterek eh, már összeültek, hogy megoldják ezt a problémát. Azonban nekünk is van feladatunk, és pedig az, hogy eh, a természeti katasztrófák esetén jobban összehangoljuk munkánkat. Írországból jövök, és Írország pedig az Európába vezető út közepén áll. Így nagyon erősen éreztük, hogy mi történt. Reméljük, hogy a helyzet könnyebb lesz, hiszen nálunk szinte a lehető legrosszabb pillanatnyilag a vulkáni hamu miatt a helyzet. Nagyon sok utas ott maradt, nem csak európaiak, de a világ nagyon sok részéből ott ragadtak Írországban. Segíteni kell ezeknek az embereknek, segíteni kell, hiszen nem tudnak hazajutni, a családjuk vár rájuk. Ezeknek az embereknek kell prioritást élvezniük, és nem a légitársaságok gazdasági szempontjainak. Tudom, hogy a gazdasági kihatás is óriási, és remélem, hogy a bizottság felméri majd a gazdasági következményeket, és megfelelő tervvel is előáll. Azonban alapvető fontosságú az, hogy az eurokontroll szerepe erősebb legyen. Hiszen a vulkánok általában nem veszik figyelembe a gazdasági, földrajzi vagy a politikai érdekeket. Éppen ezért nekünk kell ezekkel foglalkoznunk. 27 országnak 27 megközelítése lehet. Legyen egy európai. Az egyik legfontosabb, köszönöm szépen, elnök. Most átadom a szót egy percre Ford képviselőnek. Thank you. The ash cloud. Köszönöm. A vulkáni hamu felhő több ezer utas terveit keresztezte, és anyagi következményekkel is járt. Mi igen, megéreztük ezt a vulkáni hamut, és szerintem jól cselekedtünk itt, hogy nem szavazunk az Európai Parlamentben, hiszen a kollégáink sem tudtak eljutni, és ez a demokrácia egyik jele. Azonban a vulkán emlékeztetett arra is, hogy nem győztük le a természetet, sőt, nagyon sok kérdés maradt fent. Nyilvánvaló az, hogy sokkal jobban meg kell ismernünk a vulkáni hamut és a vulkáni gázokat. Tehát a kutatást is szorgalmaznunk kell ezen a területen és azt is látjuk, hogy mennyire légi függőek lettünk. Ezt a függőséget valamennyire csökkenteni kell. Hogyan? Úgy, hogy más alternatív formákon is gondolkozunk. Például a nagysebességű vasút lehetne egy alternatíva. Ezen kívül a nem szükséges utazásokon is el kellene gondolkoznunk, és a parlament itt példát mutathatna. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, Marinescu képviselő kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ilyen kivételes természeti jelenségek, mint például egy vulkánkitörés, sajnos nem láthatóak feltétlenül előre. Mindazonáltal csak egyszer lehet megvédeni egy ilyen inadekvát reakciót, amit most tapasztaltunk hatékony és hatásos válaszadásra van szükség ilyen helyzetben. Erre fel kell készülnünk. Most nem volt megfelelő a reakciónk. A káosz után egy héttel még mindig nem tudjuk azt, hogy mennyi ideig fog tartani, hogy milyen kockázatok vannak. Egy megfelelő monitoring centerre van szükség, nyomon követésre, függetlenül attól, hogy ennek milyen költségei vannak, hiszen a légitársaságoknak és az utasoknak is információra van szükségük ahhoz, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni. Együtt kell működniük a légitársaságoknak, a tagállamoknak annak érdekében, hogy összhangban tudják hazajuttatni a jelenleg megnyíló légijáratokkal, légiutakon az utasokat. Az Egységes Európai Égbolt program megvalósítását fel kell gyorsítanunk, és egyetlen intézmény alá kell vonni a légi közlekedés irányítását, illetve a légtér iránti felelősséget. Nagyon kemény helyzetben van most az Európai Tanács. Az európai szállítási folyosókkal kapcsolatban is el kell gondolkoznunk azon, hogy mit tehetünk a jelen helyzetben, hiszen a következtetéseket a jelenlegi helyzetből le kell vonnunk. Nem volt elégséges az, amit tettünk, és alternatív közlekedési és szállítási megoldásokra kell összpontosítanunk, kell helyeznünk a hangsúlyt ezeknek a fejlesztésére. A reakciónk és a válaszadás összha, összehangolása elengedhetetlen egy ilyen természeti katasztrófa esetén. A vasút továbbfejlesztése alapvető prioritás kellene, hogy legyen. Rengetegünk beszélünk róla, de keveset teszünk. Nem elég az, hogy az ember a saját országában megfelelően felkészült. Az a szüksége, az a legfontosabb, az lenne a szükséges, hogy az összes tagállam egyformán felkészült legyen, európai koordinációra, európai felelősségre van szükség ahhoz, hogy európai szinten gyors döntést tudjunk hozni. Köszönöm, Marinescu úr. Most pedig Lambridini szúré a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A vulkáni felhő Európa fölött megmutatta, hogy az Európai Unió megint lassan reagált, és nem tudta a polgárait időben megvédeni. Két alapgondolatot kell itt kiemelni. Nem jó a repülés irányítás koordinációja, és ebből gazdasági károk és társadalmi károk adódnak. Ezt csökkenteni az illetékes hatóságok dolga lenne. A nemzeti hatóságoknak kezdettől fogva koordináltan kellett volna együttműködniük az Eurocontrollal és egymással. És ehelyett csak most jönnek rá arra, hogy meg lehet nyitni bizonyos légi folyosókat. Egy hétig tartott ez, míg meghozták ezt a döntést. Elfogadhatatlan, hogy az utasjogok ilyen mértékben sérülnek. Itt is automatizmusoknak kéne érvényesülnie, csak nagyon kevés utas kapott a légitársaságától bármilyen kártérítést vagy segítséget, a többség ott ül, fekszik, alszik a repülőtereken mindenféle segítség nélkül. A parlamentnek ezért meg kéne vizsgálnia, hogy a légitársaságok betartották-e a rájuk rót szabályokat, ilyen szempontból. Köszönjük Lamrindis úr, most két percben beletúr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nyilvánvalóan ez egy rendkívüli helyzet. A légi közlekedést igen komolyan sújtotta. Szeptember 11 óta ez a legnagyobb kiesés a helyzet. Ugyanakkor továbbra sem vagyunk felkészülve az ilyen helyzetekre. Minden korábbi erőfeszítés ellenére, amit szeptember 11 kapcsán tettünk, tettek a légitársaságok, még mindig nem tudjuk kezelni az ilyen helyzeteket. Tehát ebből le kell vonnunk a következtetést. Biztos úr, spanyol elnökség, európai szinten koordinált válságkezelési programra van szükség, az adatok azonnali felmérésére és az utasok jogainak azonnali érvényesítésére. Azonnal föl kéne állítani ilyen helyzetekben egy eh, tanácsadó és tárgyaló eh, szervezetet, amely a szálakat összefogja, és egyértelművé vált az is, hogy eh, beruházásokra lenne szükség Európában, a gyors vasúti összeköttetések be. Ezek lennének a légiközlekedést kiváltó alternatívák. A 21. század elején itt lenne már az ideje, hogy mind a környezet, mind az utasok, mind a gazdaság szempontjából leghatékonyabb közlekedési módust, a vasutat fejlesszük. Most jó lejnen kapszót. Köszönöm, elnök úr! saját kezdeményezésű jelentést készítünk elő egy közösségi koncepcióról arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne természeti katasztrófák kapcsán a helyzetet kezelni. A kolléga úr, tehát aki most felszólalt, nagyon aktuális kérdést vetett föl. Jövő következő ülésünkön szavazni is fogunk erről. Tulajdonképpen már a plenáris is elfogadhatna azonnal egy plenáris parlamenti véleményt ebben az ügyben tény, hogy nem vagyunk felkészülve a természeti katasztrófákra. Szerencsére Európában relatíve kevés az ilyen nagy természeti katasztrófa, és éppen ezért kis tapasztalatunk van csak az ilyen helyzetek kezelésében. Valóban szerintem is túl sokáig tartott a reakció, öt napig eltartott, míg egyáltalán felküldtek egy gépet, amely valós adatokat gyűjtött a helyzetről. Nem akarok vádaskodni, de ez biztos, hogy jobban is csinálható lenne. És ha most már tudjuk a tényeket, akkor pedig kiderül, hogy több Európára lenne szükség, mert hiába mértük fel a helyzetet, megkésve, még mindig nem képesek a tagállamok összehangoltan lépni, és ez csak Európa, több Európa segíthetni elő, egy európai szintű közös közlekedéspolitika és válságkezelési politika. A Lisszaboni szerződés, ahogy Hübner asszony felszólalt, abból úgy láttuk, a Lisszaboni szerződés adna erre lehetőséget, kíváncsi vagyok, hogy Hübner asszony ezt hogy látja. Köszönjük Léne úr, Léne úr. Malajnen úr, most Delvó asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr katasztrófa, káosz, stb. hasonló szavakkal lehetne illetni az európai légtér lezárást és következtetéseit. Most sírhatunk azon, hogy milyen óriási gazdasági következménye lesznek ennek a válságnak közvetlen vagy közvetett módon. Azonban örülök is valaminek, például annak, hogy a szeptember 11-e óta amúgy is nehézségekkel küzdő légiközlekedési szektornak át kell gondolnia, hogy mit, hogyan tegyen. Több százezer Európai Uniós állampolgár a világ különböző repterein ragadt. Ahogy múlik, telik múlik az idő, az ő helyzetük is hozzájárul ahhoz, hogy milyen gazdasági következményei lesznek mindennek. De öt napot kellett várni arra, hogy telekonferencián, videokonferencián összeüljenek a miniszterek. Hát ez elfogadhatatlan. Senki nem gondolja azt, hogy abszolút prioritást kell, hogy élvezzen az elővigyázatosság. Azonban ma akkor, amikor fokozatosan ismét a biztonságos zónákban megengedjük a repülést, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen garanciák vannak arra, hogy itt most biztonságos lesz az utazás, hogyha korábban azt mondtuk ugyanerre a helyzetre, vagy ugyanezekre a zónákra, hogy ott nem biztonságos az utazás. Óráról órára változhat a meteorológiai helyzet, ki fogja vállalni a felelősséget azért, hogy ezeknek a megnyitott folyosóknak a biztonságát garantálja, és folyamatosan tájékoztassa a légitársaságokat arról, hogy hol romlik, javul a helyzet, stb. A tagállamok közötti erősebb együttműködés és az adatok gyorsabb cseréje, valamint az kivételes helyzetben az egyéb közlekedési eszközök jobb összehangolása, illetve a több tízezer külföldön rekett utasnak a koordinált hazajuttatása az, amire most a legnagyobb szükség van. Ezek nem elszigetelt intézkedések, vagy nemzeti, hanem összehangolt intézkedések kellenének, hogy legyenek. Elnök, Ajánlá asszony a szó másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm azt, hogy ezt a témát sürgősséggel napirendre tűzte az elnökség. Valóban érdemes arról vitatkozni, hogy hol tart a nemzeti és európai hatóságok együttműködése. Nem lehet pusztán statisztikai becslésekre bízni a légifolyosók megnyitásának kérdését a nemzeti kormányok nem tudtak megbirkózni a káosszal, és több ezer utas emiatt a repülőtereken rekedt. Intézkedésekre lenne szükség, és nyilván a biztonság figyelemvételével, és gyors felmérésére annak a jövőben, hogy megnyithatók-e a légi folyosók a kormányok közötti együttműködés nem működött, mit tett tehát Európa? Kallas biztos úr és a spanyol elnökség rekordidő alatt reagáltak, de itt szakmai kérdéseket kell megoldani, és ez nem csak a politikai szervezetek felelőssége. Az utasok védelme ne tekintetében felkészületlenek vagyunk, nem jó a külügyi szolgálatok együttműködése sem. És a logisztika sem megfelelő az utasok kimentésére ilyen helyzetekben. A légitársaságok épp hogy csak kilábaltak a nagy válságból, és most újabb csapás érte őket már csak azért is gyorsan kéne reagálni, hogy a légitársaságok túléljék a helyzetet. Olyan rendszerre lenne szükség, amely mindig ott van alternatívaként, hogyha kiesik a légi közlekedés. Köszönjük szépen. Két percben most Zászada úr szólalhat föl. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! nyilvánvalóan válsághelyzettel van dolgunk. Az európai légiközlekedés volumene 70%-kal csökkent, és több tucat ö, repülőtér be van zárva. A bizottságnak mindent meg kell most tennie, ami a kompetenciájába tartozik annak érdekében, hogy a vulkán kitörés ne bénítse, bénítse meg az európai közlekedést általában, és hogy a légitársaságok sem menjenek tönkre. Tegnap egy olyan vitán vettem részt, ahol a légi társaságok képviselői is ott voltak, és kiderült, hogy a tanács nem akar új biztonsági intézkedéseket foganatosítani. Most a bodyszkenerekről volt szó, és a folyadékok kizárásáról az utasok körében, ugyanakkor azt látjuk, hogy ezek az intézkedések nem javítottak jelentősen sem a biztonságon, sem a légitársaságok helyzetén. Nyilvánvaló, hogy egy időre föl kellett függeszteni a repülést biztonsági megfontolások miatt, de ebben nem merülhet ki a hatóságok felelőssége. A, az ott hagyott utasokat ki kell menteni, és éppen ezért a közlekedési bizottságunk már számtalanszor és most is azt kénytelen hangsúlyozni, hogy a utas jogokból kellene kiindulni. A légi ágazatban ez különösen fontos, illetve a légi ágazat különösen fontos az európai gazdaság szempontjából. És ö, külön sajnálatomat szeretném kifejezni azok iránt, akik nem tudtak részt venni a lengyelországi temetésen. Ebben a körben utolsó felszólalónk Leichtfried úr lesz, másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr, tisztelt tanácsi elnök úr, hogy az Európai Uniónak és főleg a tagállamoknak ebből a válságból tanulniuk kell. Persze alapvetően jó volt a reakció, hiszen a biztonság elve érvényesült, első, második és harmadik helyen. Más kérdés, hogy lehetett volna-e gyorsabban megnyitni a légi csatornákat. Alapvetően az elvel nincs tehát gond. Most arról kell inkább elgondolkodnunk, hogy mi történik azokkal az utasokkal, akik még mindig ott vannak az európai repülő tereken. Tegnap napi háromkor értesültem arról, hogy egy, táj, egy család tájföldön rekett és azt mondják nekik, hogy leghamarabb április 28-án tudnak onnan eljönni. Ö, ö, New Yorkban ragadtaktól tudom, hogy legalább egy hétig ott kell maradniuk. Nos, egy-egy családnak, egy nyugdíjasnak ez megoldhatatlan pénzügyi kihívást jelent, nem tudja megfizetni a szállodát egy hétre egy ilyen helyen, mégis ott kell, hogy maradjon. Ezért az Európai Parlamentnek, ha az utasjogokból indulunk ki, akkor javaslatokat kellene tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ilyen helyzetekben támogatást nyújtani közvetlenül az utasoknak. Nem szabad egyedül hagynunk polgárainkat ilyen helyzetekben. Köszönöm. Bueno, muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, kollégák. Most olyan helyzethez érkeztünk, hogy határ eset a téma. Ez nagyon sok embert foglalkoztat az a téma, amiről most beszélünk. És nagyon sok szinte rekord, gyanús, spontán felszólalás mennyiség van, 13 vagy 15 és még mindig jönnek a bejelentések, azonban 20 eh, ember nem engedhetünk felszólalni, azonban megpróbálunk eh, mindent megtenni, hogy amíg lehetséges, eh, legalábbis addig, amíg az elnök nem jön vissza, addig szóljanak a spontán felszólalók. Megkért, hogy képviseljem, tehát amíg az elnök meg nem jelenik, addig mindenki spontán felszólalhat. Szilvesztris úr kap elsőnek szót egy percre. Ismeri a szabályt, egy percre kap szót, és egy perc után leállítom a mikrofont. Elnök úr, szeretném megköszönni a bizottság és a spanyol elnökség képviselőjének, hogy szólt hozzánk. Most elsősorban nem arról van szó, hogy a biztonságról beszéljünk hiszen a biztonságot azt mindenképpen garantálni kell. Hogyha egy természeti katasztrófa történik, akkor ez természetes. És ebben az esetben nem lehet veszélynek hitteni az utasokat. Ezzel csak elégedetek lehetünk. Azt is szeretném megkérdezni, hogy nem lehetett volna egy kicsit gyorsabban reagálni? Akkor lehet, hogy a légtere gyorsabban meg lehetett volna nyitni és az óriási gazdasági következményeket egy kicsit enyhítettük volna. Tehát lehetséges lett volna korábban cselekedni, vagy nem. Több ezer utas van, aki nem jut haza. Nagyon szépen köszönöm. Most Tarabella képviselő kap szót. ce débat nous a donné... Ebben a vitában nagyon sok felszólalót hallhattunk. A közlekedés képviselőit, a gazdasági következményekről is eleget hallhattunk, hallottunk az emberi kihatásokról, az emberi szempontokról, nyilvánvaló ez is, hiszen a polgároknak szükségük van a segítségre, hiszen bárhol is legyenek a világban, nem tudnak hazajönni. Ezen kívül a legtöbbjüknek már nincs pénze, hogy kifizesse a szállást, a táplálkozást. Ezeken a problémákon el kell gondolkodnunk. El kell gondolkodnunk azon is, hogy a közlekedési irányelveket, főleg a légi közlekedési irányelveket nem lehetne még egyszer átdolgozni, főleg ami a befizetett turista utakra vonatkozik, hogy Viszmajor esetén nem lehetne-e valamilyen különleges biztosítást kialakítani. Köszönöm. Most Valett úr következik. No le vemos en la sala, tiene la... Nem látom a teremben, akkor Massi úr kapszott. De itt van, Valenc úr itt van. Igen. Kérem, jelentkezzen időben, és gyorsan szólaljon fel. Különben a kollégája már nem kap szót. Nagyon szépen köszönöm, és szeretném megköszönni a lehetőséget is. Nyissuk ki végre a szemünket, hogy a természetnek milyen ereje van. Az Európai Uniónak sokkal jobban fel kellene készülnie a lehetséges természeti katasztrófákra. Az Európai Uniónak sokkal gyorsabban kellene reagálni az ilyen dolgokra amelyeket nem tudunk előrejelezni. De pont most kristálytisztán látunk egy dolgot. Azt, hogy a vasúti infrastruktúra nem működik. Európában szinte összeomlott az is, miután megrohamozták a légiutasok. Elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy eh, hogyan lehet azoknak a vállalatoknak támogatást adni, amelyek nagyon megszenvedték most eh, ezt a természeti katasztrófát. Felmerül az a kérdés is, hogy hogyan lehet hosszú távú stratégiát kialakítani a hasonló esetekre. Most Massipur kap szót. Köszönöm. A biztos arról beszélt, hogy mennyire elavult már ez a jelenlegi rendszer. Legyünk konzekvensek. Elmulasztottunk számos lehetőséget, hogy modernizáljuk a jelenlegi infrastruktúrát. Az eh, Európai Uniónak túlságosan kevés a közös kompetenciája a légtér tekintetében. Lehetőségünk lett volna európaiasítani ezt a területet, de nem tettük meg. Szólhatnék ebben az összefüggésben az utas jogokról is, eh, hiszen eh, nemrég történtek sztrájkok. És láttuk, hogy a sztrájkoknak is milyen hatása volt. Tehát eh, minden esetre fel kell készülnünk. Köszönöm. Most Szikierszki kolléga kap szót. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az európai légi közlekedési szektor legalábbis. Remélem, hogy ez nem fog válságba fordulni. Meg kell vonnunk a következtetéseket, a megfelelő következtetéseket ebből a helyzetből. És most, ami a légi közlekedés biztonságának kérdését, illetve a mobilitás kérdését illeti, ez kell, hogy legyen a prioritásunk. Emellett arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy az összes közlekedési mód fejlesztése megtörténik, mégpedig fenntartható módon. Az emberek szállítása, illetve a szállítás, mint olyan, nagyon fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, különösen az ilyen gazdasági válsággal sújtott időkben. Ezért a kölcsönös támogatás és a segítség nagyon fontos az egész szektor számára. Köszönöm, Boris úr, a következő felszólaló. Köszönöm szépen, biztos úr. Ez a katasztrófa megmutatta, hogy az Európai Unióban hiányoznak azok az eljárások, amelyek egy ilyen vulkánkitörés esetén a segítségünkre lehetnének. Először az Európai Uniónak az összes biztonsági intézkedést kell koordinálnia, majd utána együtt kell működnie a légi közlekedés koordinálása területén is, hogy minden tagállamban egységesen tudjunk hozzáállni ehhez a kérdéshez. A gazdasági felelősség szerintem ezzel kapcsolatban a biztosításnak az európai jogszabályok részét, illetve a szabályzásnak a részét kellene képezni, hogy lefedjük azoknak az utasoknak a helyzetét, akik ott ragadtak más országban. Ezen túlmenően a gyorsvasutak fejlesztése szerintem hosszú távon nagyon fontos, illetve azon utasok, akik az Európai Unión kívül ragadtak, szintén kellene, hogy rendelkezzünk valami olyan eljárással, olyan protokollal, amivel rajtuk tudunk segíteni. Köszönöm a kedves kolléga Arsenis úr a következő felszólaló. Köszönöm, most egy olyan helyzet tanulni lehetünk, amely korábban nem történt meg Európában. És megtapasztaltuk, hogy mennyire nehéz egy ilyen helyzetben Brüsszelből, Strasbourgba eljutnunk. Tehát amivel lehetett, jöttünk. Busszal, vonattal, autóval, hajóval. Ez pedig nagyon hosszadalmas folyamat volt, és látjuk, hogy számos kollégánk meg sem tudott jelenni. Azonban megmutatkozott, hogy igenis vannak alternatív közlekedési eszközök, tehát nem csak repülni lehet. Ez arra emlékeztetett, hogy eh, a vonatok technikai állapota eléggé elavult. Az Európai Uniót el kellene látnunk egy nagysebességű vonat infrastruktúrába, hiszen ezer kilométeres távokon nem lehet csak úgy a régi technológiával közlekedni. Megmutatkozott a katasztrófa során, hogy eh, a környezetre is milyen káros a légiközlekedés. Most uh, Álvarez asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg milyen választ is adhatnánk erre a kihívásra? Kettős választ. Meg kell oldani a konkrét helyzetet, és előrelátóan új szabályokat kell létrehozni. A fehér könyv már készül, amely részben a mi problémánkkal is foglalkozik. Túlzott a függőségünk a légiközlekedéstől Európában. Itt az ideje annak, hogy megteremtsük az egyenlőséget, az egyensúlyt a különböző közlekedési módusok között. Óriási elmaradásunk van a vasút fejlesztés és a tengeri közlekedés fejlesztése területén. Ezért Kallas úrnak és a jelentésünk szerzőjének. Most jó, hogy lehetősége volt, hogy hallották a különböző véleményeket. Nagyon sokan elmondták, hogy mennyire fontos lenne a vasútra helyezni ismét a hangsúlyt, és konkrétan. Benszen úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon igaz, helyes dolgokat mondtak itt a kollégák a vitában, de próbáljunk most ne csak a konkrét helyzettel foglalkozni, hanem hosszú távon gondolkodni. A szakértők tanácsát meghallgatni a tekintetben, hogy vulkánkitörés esetén mit kell tenni, hogyan kell megszervezni a válságkezelést és valóban meg kell teremteni a különböző közlekedési módusok között az interoperabilitást végre. Köszönöm szépen. Fazson asszony a szó. danes o mindannyiunk számára világos, hogy az utasok biztonságára kell helyezni a hangsúlyt. A természet megint megmutatta, hogy erősebb, az egész légiközlekedés megbénult, tízezerek várnak csatlakozásra, a csatlakozó iparágok attól tartanak, hogy csődbe mennek. Óriási a gazdasági kár. Nyilván lehet úgy gondolkodni, hogy ha a mezőgazdák a farmerek támogatást kapnak, akkor most itt az ideje, hogy az ipar is támogatást kapjon, a légi közlekedési ipar, de ez nem hosszú távú megoldás. A hosszú távú megoldás az, hogy össze kell kötni a légiközlekedést a vasúttal, és más módusokra is szükség van, amelyek ugyanolyan gyorsak és biztonságosak, mint a légiközlekedés. Köszönöm, kolléga úr, kolléga asszony. Most Merkel asszony kap szót. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr. Együtt érzek mindenkivel, akit ez a válság érintett. Ezt szeretném kifejezni. Azonban az utóbbi időben nagyon sokat hallottunk a pénzügyi, gazdasági, közlekedési, mindenféle válságról. Amilyen válság csak eszükbe jut, arról mindről hallottunk. Európa nagyon sérülékeny az ilyen válságokra, nagyon ki vagyunk ezeknek a hatásainak téve, ezért biztonsági hálóra van szükségünk. A közlekedés szempontjából ezt a zöld közlekedés jelenteni, de erre nem vagyunk felkészülve. Sok frakció közöttük az enyém is felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire szükséges az, hogy a gyorsabb, jobb közlekedés érdekében, akár Európán belül, akár Európán kívülre is, a zöld közlekedésbe beruházások legyenek. Gondoljunk például a hajóval való közlekedésre, ez a foglalkoztatásra nézve, a környezetre nézve is jól lenne. Elnök, megszakítja, köszönöm, Merkesz úr. Most pedig a következő felszólaló kapná meg a szót. Ám de Világossá vált az, hogy az utas áll a középpontban. Azt akarjuk, hogy az európai utasokat biztonságosan juttassák el a céljukhoz. És ehhez minden közlekedési eszközre szükségünk van. Természetesen a repülőre is. Nem lehet a repülőgépeket megszüntetni. Azonban szükségünk van a nagysebességű vonatokra is. Jó lenne, ha több ilyen vonat lenne. De mire jó az ilyen vonat, hogyha a határon meg kell állnia? Szerintem az egyik lépésnek követnie kell a másiknak. Az a lényeg, hogy az európai vasút ugyanúgy átjusson a határokon, mint az európai repülőgépek. Szerintem az összes frakció azt támogatja, hogy a tagállamoknak jobban össze kell hangolniuk az idevágó terveket. A tagállamok azonban blokkolják azt, hogy Európán átszáguldó vonatok létrejöjjenek. Mindenki szorgalmazza azt, hogy nyíljanak meg a határok a vasutak előtt is Európában. Hiszen csak is akkor leszünk sikeresek, hogyha otthon meggyőzzük a pártjainkat. Köszönöm, Meissner asszony. Porine Krecu asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr az elmúlt napok során. Nagyon sok mindent hallhattunk a gazdasági veszteségekről. Hogy a légitársaságok milyen veszteségekkel kalkulálhatnak, ez nyilvánvaló. Éppen ezért segítenünk kell ezeknek a vállalatoknak is. Elképzelhető, hogy ez a válság még tovább elhúzódik, mint eredetileg gondoltuk. Azonban a legfontosabb az utasjogok kérdése és a fogyasztói jogok kérdése. Az utasokkal nagyon más és más módon bántak, cégtől függően, országtól függően. Ezt a gyakorlatot egységesé kell tennünk a jövőben. El kell kerülnünk az olyan helyzetet, hogy azok az emberek, akik egy repülőtéren maradnak, nem kapnak megfelelő ellátást. Köszönöm. Most Párnyő úr kap szót. Elnök úr, tisztelt biztos úr, ez a válság nagyon jól megmutatja, hogy a Lisszaboni stratégia még nem működik, illetve félre sikerült valamilyen módon. Ez a csőd azt is megmutatta, hogy az ilyen helyzetekre nem tudunk megfelelő módon reagálni. Európa képtelen volt megoldani a problémát. Európa nem tudott megfelelő módon koordinálni, nem tudott egységesen fellépni. Azok, akik ott maradtak a repülőtereken, nem kaptak megfelelő védelmet, jogaik nem érvényesülhettek, és a légitársaságok esetében is nagyon hasonló volt ez. Tehát Európa gondolkozzon el még egyszer azon, hogy hogyan lehetne ezen a területen is több Európát megvalósítani a polgárok szolgálatában. És ez nagyon jól megmutatkozott most. Köszönöm szépen, Ferreira úr kapja meg a szót, parancsoljon. Claro que esta crise... Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy eh, ez egy előre be nem látható válság volt, és le kell vonni a megfelelő tanulságokat ebből a helyzetből. Öt napon keresztül európai szinten nem derült ki egyértelműen, hogy mi a helyzet, és senki nem foglalt egyértelmű állást. Nagyon fontos, hogy az utasok jogaikkal tisztában legyenek, tájékoztassák őket az alternatív megoldásokról, illetve a rövid távú megoldásokról. Az is kiderült ebből a helyzetből, hogy egy válságot nem lehet megoldani azzal, hogyha pusztán csak a gazdasági válságokat mélegeljük, illetve ezeket szembe eh, állítjuk az egyéb károkkal. Ezt átlátható módon kell megközelíteni. Hogyan tudunk kikerülni egy olyan helyzetből, amikor a teljes légteret le kell zárni? Köszönöm, Göbelsz úr. tisztelt elnök úr a biztonságból végül is felelőtlenség lett. A, felelős, a biztonság alapelve azt jelentette, hogy mindenki minden felelősségről lemond, illetve feladja az azt jelenti, mindenki, aki felelős, a saját magának kell a felelősséget biztosítani. Több milliárd személy felszólítottak arra, hogy oszt, oltassa be magát, és akkor mi történt? Most egyik percre a másikra lezárták Európa légterét, miközben kiderült, hogy a nem fel, csak abban az esetben veszélyesek ezek a hamu felhők, hogyha egy sűrű felhőn megy át egy repülőgép. Itten nem kellően bátrak a tudósok, és mindenki úgy gondolta, hogy a nagy függőségünket le kell csökkenteni a légi közlekedéstől, és többet kellene beruházni a vasúthálózatba és egyebekbe, valószínűleg egészen Ázsiáig, Amerikáig, Afrikába és a különböző szigetekre is le kellene vinni a vasutat. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, hölgyeim és uraim! Most pedig López garrido adom meg a szót. Gracias, eh, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy először azzal kell kezdenünk a munkát, hogy igenis elismerjük eh, a természeti erők hatalmát. Mindennyiunk számára fontos kijelentésekről van szó, és nagyon fontos olyan szempontból is, hogy mit tesz az Európai Unió. Egy olyan válságról van szó, amely eh, milliók eh, életére volt hatással, illetve más országokra is az Európai Unión kívül. És eh, a gazdaságra is nagyon fontos ágazatokban hatása volt ennek a válságnak. Kiderült az is, hogy azok az országok, amelyek a légterek, illetve repülőterek megnyitásáért és lezárásáért felelősek, teljes mértékben nehéz feladat elé kerültek, és ez túlment az erőiken. Speroni úr és Ferreira asszon, igenis közvetlen reakciót eh, érzékelhettünk, pénteken a nehéz helyzetre való tekintettel igenis volt reakció, és az Európai Bizottság a spanyol, spanyol soros elnökséggel és az Eurokontrollal együttműködött. Vasárnap pedig, ahogy Kallat biztos úr már elmondtam, volt egy közös fellépés, az elnökség, illetve az Európai Bizottság közösen szólaltak fel. Az Eurokontroll tegnap ülésezett, és a spanyol kormány különleges ülést rendezett meg tegnap. A közlekedési miniszterek is üléseztek, és azt gondolom, hogy igenis döntés született, és európai szinten valósult meg a fellépés. Most mindennek a döntésnek a megvalósítására kerül sor. Tegnap a e, miniszterek tanácsa, a közlekedési miniszterek tanácsa ülésezett, 8 órakor négy zónát állapított meg az Eurocontrol, olyan paraméterekkel, ahol nem lehet repülni, és meghatározta azokat a részeket, területeket, ahol repülni lehet. Az országok között van koordináció, és azon országok között, amelyek között ilyen létezik, ott lehet repülni. Az izlandi helyzetet is figyelemmel kell kísérni. De azt gondolom, hogy a döntés működőképes, és természetesen a biztonság a legfontosabb, illetve az elővigyázatosság. Az európai szintű megközelítés lehetőséget biztosította arra, hogy kiegyenlített megközelítés érvényesülhessen, amely különböző szempontokra volt figyelemmel. Ezeket mindig is szem előtt kell tartani olyan esetekben, amikor valami különleges esemény következik be, mint a jelenlegi helyzetben. A rizikóértékelési modell sokkal precízebb és pontosabb volt, mint korábban. Az Eurocontrol természetesen figyelembe veszi a londoni megfigyelőhely észrevételeit is a vulkánkitöréssel kapcsolatban, és a repülőgép gyártók részéről is érkeznek információk, illetve mindarra figyelemmel van az Eurokon, amit az Európai Légiközlekedés Biztonsági Hatóság könyvben észrevételezett. Mindezek eredményezték azt a döntés, amelynek megvalósítására most sor kerül. A döntés tudományos értékeléseket követ. A legfontosabb a biztonság. És csatlakozni tudok azokhoz a, azokhoz a felszólásokhoz, amelyek ezt hangsúlyozták, a gazdasági hatásokat természetesen szintén fontos hangsúlyozni, és a bizottság elmondta, hogy feláll majd egy munkacsoport annak érdekében, hogy a jövő héten egy jelentést dolgozzanak ki a gazdasági hatásokat illetően, és a polgárok jogait, mobilitási jogait is megpróbáljuk figyelembe venni. Minden kormánynak azt tudom tanácsolni, hogy a különböző kommunikációs lehetőségeket és ügynökségeket használják fel arra, hogy polgáraikat megpróbálják hazahozni, hiszen ez egy alapvető jog. Az emberek joga hazajutni. Természetesen az utazáshoz való jog is alapvető jog, de a hazajutáshoz való jog ugyanígy. Az Európai Parlament a megfelelő helyszín egy ilyen vitára, ami az utasok jogait illeti, a különleges feltételek között is, illetve a szükségterv kialakítása, fontos, hogy ez átláthatóságon alapuljon, az Európai Unió fellépéseit illetően is, és természetesen szükség van arra is, hogy a transeurópai hálózatok és az európai vasúti közlekedés is jól működjék. Egy olyan stratégiáról van szó, amely tulajdonképpen a gerincét képezi Európának. Nagyon fontos a vízi utak, illetve a vasúti közlekedés fenntartása, hiszen ezekre épült annak idején az Európai Unió. A 21. századot nem lehet úgy lezárni, hogy nincsen megfelelő kommunikációs politika. Éppen ezért döntő fontosságú és politikai szempontból is szimbolikus jelentőségű, hogy ezek a közlekedési infrastruktúrák jól működőek legyenek. Ez az Európai Unió egyik legfontosabb célja a 21. században. Schulz úr, Alvarez úr és mások is hozzászóltak ez a ponthoz. Fontos jó az, hogy a jó helyen, illetve jó időben halljuk ezeket a megjegyzéseket. Köszönöm. E, Köszönöm szépen a tanács képviselőjének. Ügyrendi kérdés. Igen, ez a véleménycsere, ez túlzottan udvarias hangnemben megy. Az emberek ott vannak a repülőtereken, a vasútállomásokon, szörnyűséges körülmények között. Itt ez egy nagyon udvarias kis vita. A tanácsban és a bizottságban lévő hatalmunkkal élni kellene az, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak. hat ablak van a brüsszeli központi pályaudvaron, és ebből négy zárva tartanak, és nem adnak tájékoztatást a tanácsnak és a bizottságnak fel kell elérni, Az emberek a vasútállomásokon alszanak Köszönöm. Ezt a témát már említették többen. Kár, hogy nem hallotta azt a részét, vagy nem hallgatta meg, mert mindenki erről szólt. Okay. Uh, all this, uh, well, okay. Uh, colleague, sorry, sorry. Kedves kollega, sajnálom, mindezeket a kérdéseket már felvetették az ülés eddigi menete során. Sajnálom, mondja az elnök. Most pedig a bizottság alelnöke válaszol, majd pedig egy nagyon fontos másik kérdéssel kell foglalkoznunk, és Barroso úr azért jön parlamentbe, hogy ezek fontos kérdéseket megvitassa velünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az észrevételeket, és négy megjegyzést szeretnék tenni hogy kiegészítsem az elmondottakat. Természetesen nagyon sokat gondolkoztunk, stratégiai terveken törtük a fejünket, és az egyik eh, legérdekesebb és leglényegesebb kérdés az intermodalitás és a rugalmasság a különböző közlekedési módozatok között, hogy a vasút alternatíváként szerepet kaphasson meg fogjuk beszélni, hamar át fogjuk tekinteni az első vasúti csomag felülvizsgálatát, átdolgozásra kerül ez. Tehát mindenképpen eh, nagyon eh, fontos kérdésről beszélünk, amiről tegnap eh, a közlekedési miniszterek is tárgyaltak. Nagyon komoly kérdésnek tekintjük ezt, eh, megpróbáljuk eh, csökkenteni az utazási szükségeket, például videokonferenciák alkalmazásával is. Ami a kihatásokat illeti, Természetesen minden szempontot figyelembe veszünk, javaslatokat fogunk kidolgozni a kollégákkal. De azért nagy elővigyázatosságra van szükség. Ezt tudjuk, hogy a pénz nem hullik alá mannaként az égből, és fair módon kell eljárni minden gazdasági szereplővel szemben. Ezért nagyon fontos a kiegyensúlyozott megközelítés, és csodák nem történnek. Ami az utasjogokat illetét, a szabályok nagyon világosak. Többen megemlítették, hogy vannak-e szabályok, előírások. Nos, szerintem nem kell a szabályokat átdolgozni. Az európai döntéshozók, az Európai Parlament is részt vett ezeknek a szabályoknak az elfogadásában. Természetesen ezeknek a végrehajtása már más kérdés, ez a tagállamok kezében van és meggyőződve arról, hogy világos tervünk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk ezeket a szabályokat betartatni és hogyan tudjuk befolyásolni, arra rábírni a tagállamokat, hogy a szabályoknak megfelelően járjanak el. Ez összefügg az unas panaszokkal, amikről hallottunk. Nem, van egy másik kérdés, ami nem, talán nem annyira lényeges, de nagyon sok kollega említette, és a sajtóban is olvastunk erről, hogy túl későn léptünk fel, nem voltunk felkészülve. Nos, én az Eurokontrollnál voltam végig, tárgyaltam a miniszterekkel, és ugyanaz a dilemma merült fel a szabályokkal kapcsolatban is, amikor döntéshozókkal, szakértőkkel tárgyaltam. Az ügy a szakértők és a biztonsági hatóságok kezében van, és nem a politikusuk kezében. Megint csak biztonság szemben állva a rugalmassággal, ez a dilemma. Persze fel vagyunk készülve valahogy a vulkán kitörésekre, de hát ez, ezek a kitörések nagyon eltérőek. A British Airways és a KLM egyik járatát befolyásolta a vulkán kitörés korábban, és ezért a szabályban az szerepel, hogy egy ilyen kitörés súlyos kockázatot jelent. Ebből kell kiindulni, ez a feltételezés, és a járatokat törölni kell, vagy meg kell szakítani a repülést. Nekünk egy kicsit differenciáltabb a megközelítésünk. Vasárnap a teszt repülések nagy részére sor került, és az Eurocontroltól is kapt, hoz beérkeztek az információk, ahol ezeket megvitattuk. Most mi a végső igazsága a teszt repülésekkel kapcsolatban? Hát erről, erről még nem tudunk mindent elmondani. A tagállamok kezében van a, ez a folyamat, a Sky Europe, az Európai Légtér egy nagyon fontos projekt, amit folytatunk, és a miniszterek szerint is ez a jövőbe vezető út, jobb koordinációra van szükség Európában, ez a jövő. Nagy lehetőség is ez tehát számunkra, és szeretném még hozzátenni azt is, hogy ami az információkat illeti, Hát a bizottság kiadott egy sajtó közleményt már csütörtökön és pénteken először is, az, és mindenek előtt az utas jogokról az utas jogokkal, tehát nagyon komolyan fogunk foglalkozni. Az utas jogokra vonatkozó tájékoztatást, tehát a bizottság azonnal megadta és ezután vasárnaptól kezdve még szélesebb körben történt ez, tegnap még több ilyen tájékoztatást adtunk ki. Az ügy még nem zárult le, most itt tartunk, legalább három-négy napol kell még ahhoz, hogy a járatok többsége visszaálljon, és az összes légitársaság ismét vihesse az utasokat, vagy a célállomásokra eljutassák az utasokat. Nagyon nehéz a helyzet, és természetesen foglalkoznunk kell a következményekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket, a hozzászólásokat, is biztos vagyok abban, hogy még nagyon sok lehetőségünk lesz arra, hogy erről tovább beszéljünk. E, dziękuję bardzo, panie, panie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Köszönöm szépen az Európai Bizottság alelnökének hozzászólását. A vitát, amelyet most zárunk, e, mindenképpen az egyik legfontosabb napirendi pontunknak tekinthetjük a mai napon. Figyelembe véve ezt a vitát, úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes volt összeülnünk Strasbourgban és erről beszélni. Mert ez egy olyan kérdés, amit ezt, ezt elvárják az állampolgárok is tőlünk, és látniuk kell, hogy foglalkozunk a problémáikkal. Mai reggeltől kezdve ez a legfontosabb témán. Köszönöm mindenkinek a részvételét, mert 14 biztos volt, aki részt vett a vitánkon, és meghallgatták észrevételét.